Rebeg a képviselőtársunk az ECR frakcióhoz csatlakozott április 3-ától. Ujazdowski kollega ott hagyta az ECR frakciót, és április 13-ától a függetlenek között foglal helyet.